bon après-midi à... Uh, uh. Kellemes délután kívánok mindenkinek, remélem, hogy kellemesen telt a nyaralások, és az idei év uh, fontos lesz a Fejlődési Bizottság számára. Fontos célokat értünk el, különösen a klímaváltozás elleni küzdelem területén és a fejlődő országok vonatkozásában. Kezdjük a munkát a napi rendi tervezet elfogadásával. Vannak-e észrevételek, vagy van-e ellenvetés a napi rendel kapcsolatban? Amennyiben nincsen, akkor ezt elfogadottnak tekintjük a korábbi ülések jegyzőkönyveit kell elfogadnunk, 2010. június 21-22, július 1 -e és július 5-e jegyzőkönyvek. Ezeket önök mind megkapták, ha vannak észrevételeik ezekkel a jegyzőkönyvekkel, akkor az ülés vége előtt közölik a titkársággal, amennyiben nem, tesz, nem teszik, akkor ezeket elfogadjuk, elfogadottnak tekintjük. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy rendkívüli ülése lesz holnap ülésünknek, 14 óra és 15 óra 35 az 5G 5-ös teremben a pakisztáni árvizekről és az ezzel kapcsolatos humanitárius válsággal fogunk foglalkozni. Kristalina Georgeva biztos asszony is jelen lesz, hogy beszéljen nekünk erről a válságról, illetve beszámoljon a helyszínen tett látogatásáról. A múlt héten járt ott, augusztus 23-25-e között. Számítok a jelenlétükre ezen a nagyon fontos értekezleten, ami az aktualitások miatt szükséges bizottsági bejelentések vannak-e? Nincsenek. Köszönöm. Mindeddig semmiféle kérdést nem kaptunk, amit a bizottságnak kellene feltenni, tehát a bizottsághoz intézett kérdés nincsen. Most pedig akkor a napirend hatodik pontjával foglalkozunk. Az export hitelekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk. Itt ez egy olyan kérdés, ami nagyon fontos, eh, de kevésbé ismert, ez a téli országoknak nagyon fontos. Fontos, hogy az exporthitelek mellett és ellenszóló kérdéseket megvitassuk. Az exporthitel biztosítással eh, foglalkozó vállalatok ezt úgy tekintik, hogy ez a nagyvállalatoknak fontos és jó, ugyanakkor ezeket az ügynökségeket bírálják, hogy azokban az országokban, ahol ezeket a befektetéseket teszik, ott a megfelelő környezetért is kellene küzdeni. Bart Stas kollégán készítette a véleményét a bizottságunknak. Az INTA bizottság az, ami a kompetens, a tanács határozatakéval kapcsolatban, amelyek a közpénzekből történelő exporttámogatással foglalkoznak. Természetesen arról van szó, hogy a fejlődési dimenziót is bele kell venni ebbe a kérdésbe, oly módon, hogy a hitelintézetek figyelembe vegyék a szegénység elleni küzdelem és a, politik, a fejlesztési politikák koherenciájának szempontjait is ahogy ezt korábban már mondtuk, itt ezt egy munkadokumentum alapján kell elvégeznünk, úgyhogy akkor most megadom 6 percre Stassz úrnak a szót ebben a kérdésben. Ehm, het lijkt een technisch eh, onderwerp, maar het is eh, denk Köszönöm, kollégák. Eléggé eh, szakmainak tűnik ez a téma, de valójában nagyon fontos témáról és véleményről van szó, amit a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakbizottságnak kell elkészítenünk. Az export hitelek rendkívül fontos kereskedelmi eszközök, és nagyon gyakran ezen hitelekkel az importőrök számára fennálló kockázatokat próbálják lefedni, akik nehéz helyzetben vannak. Állami támogatással működnek ezen exporthitel ügynökségek, olyan kockázatokat biztosítanak, amelyeket kereskedelmi alapon nehéz lenne biztosítani. Így tehát más jellegűek ezek az ügynökségek, mint a kereskedelmi biztosítások. Vannak teljesen magán ügynökségek, máshol vannak állami ügynökségek is, tehát állami intézmények is ezek között. Azok kollégák számára, akik nem ismerek ez, ezt a területet, talán be tudnék mutatni néhány ilyen intézmény. Franciaországban a COFAS végzi ezt a munkát, Hollandiában az Acta Radius, Finnországban a Finvera, az Egyesült Királyságban pedig az Expert Credit Guarantee Department, Németországban pedig egy másik ügynökség foglalkozik ezekkel, de ami a szabályokat illeti, amelyek alapján ezen exporthitel ügynökségek működnek, ezen szabályokat az OECD tagállamok számára egységesítették. Az OECD szintjén meghozott megállapodások nem jogilag kötelező jellegűek, ezek keretet alkotnak, amelyek az állami hatóságok számára megmondják, hogy milyen irányelvek, irányvonalak mentén kell ezen exporthiteleket biztosítani az Expo főigazgatósága egy policy papert hozott létre, amely elég jól összegzi az ezzel kapcsolatos szabályokat. A legfontosabb az, hogy az OECD szintjén meghozott megállapodás az exporthitelre vonatkozó szabályok exportra vonatkozóan, állami támogatásban részesülő exporthitelekre vonatkozóan, tehát egy Európai Uniós jogszabályba be kell, hogy kereljenek, és a Lisszaboni szerződés óta a parlamentnek nagyobb kompetenciája van ezzel kapcsolatban. A Lisszaboni szerződés óta a rendes jogalkotási eljárás részét képezi ez az anyag is, és éppen ezért a parlamentünknek és a mi szakbizottságunknak is nagyobb szerepe lesz, és nagyobb befolyása lehet a dolgokra. Tehát ezért az alapvetés az az, hogy az OECD irányelveit kell az európai joganyagba beilleszteni ami a fejlesztési politikára kitett hatását illeti az hiteleknek ezt kell nekünk felmérnünk. Miért is javasolja a bizottság azt, hogy ezen OECD iránymutatásokat kötelező jellegű Európai Uniós jogszabályá alakítsuk, azért, hogy biztos jogi keretet tudjunk kialakítani ezen exporthitel ügynökségek számára. És pont ezen jogcímen a nagyon összetett, bonyolult VTO-s vita rendezési eljárások helyett egyszerűbb szabályok vonatkoznak majd rájuk. Valójában nagyon sok kérdés van még, amely felmerül az átláthatósággal kapcsolatban, az exporthitel átláthatóságával, ellenőrzésével, a rájuk vonatkozó garanciával kapcsolatban, a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatban. Bizonyos exporthitelekkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy bizonyos környezetvédelmi, fejlesztési vagy emberi jogi feltételeknek megfelelnek-e ezek. Gyakran az exporthitel ügynökségek eléggé vitatott projekteket is finanszíroznak, például fegyver exporttal kapcsolatban is felmerültek kételyek, vagy vannak különböző bányászati projektek, amelyet ilyen exporthitelügynökségek támogatnak. Nagyon vitatott infrastruktúra fejlesztési projekteket is támogatnak, és néha olyan projekteket is, amelyeket korábban a Világbank már elutasított. Ennek ellenére, és itt van nagy szerepe a mi szakbizottságunknak, az exporthitel probléma köre nagyon gyakran a fejlődő országok számára lehetővé teszi, hogy hitelekhez jussanak, és hogy az adósságaikat tudják törleszteni. Hogyha valaki részletesebben foglalkozik a kérdéssel, akkor kiderül számára, hogy ha egyértelmű szabályozás nélkül lehet exporthitelt nyújtani, biztosítások nélkül, akkor ezzel a millenáris célkitűzések elérését még nehezebbé tehetjük. Néha az exporthitel ügynökségek a Párizsi klub, klubon keresztül próbálják a befizetéseket megkapni, és a Párizsi klubnak megvannak a saját szabályai erre vonatkozóan. Minden esetre gyakran az exporthitelt hitelt valamilyen vállalás fejében adják, tehát az az ország, amely megkapja az exporthitelt, ezért kötelezi magát arra, hogy valamit vásároljon az exporthitelt nyújtó országból, tehát egyfajta vásárlási kötelezettséget jelent ez az exporthitel. Minden esetre az OECD tagállamok nagyon gyakran az ezen exporthitellel kapcsolatos visszafizetéseket használják arra, hogy a statisztikájukat egy kicsit jobb fényben mutassák fel, és így a fejlesztési statisztikákat kicsit javítsák. Ami a hét pontjaim, pontomat illeti az anyagban, előadóként szeretném most ismertetni, hogy milyen javaslatokkal szeretnék élni. Azt javaslom tehát, hogy amit az OECD szintjén elértünk, hogyha ezt európai jogszabály akarjuk alakítani, akkor mindenképpen a Lisszaboni Szerződés 208-as cikkét kell itt alkalmazni. Mindenki tudja, hogy ezen cikk határozza meg a fejlesztési, a demokrácia megerősítési, emberi jogi célkitűzéseinket. Minden esetre az kell, hogy legyen a célunk, hogy az európai részesei ezen megállapodásnak. Az export hiteleket csak úgy engedélyezzék, amennyiben az exporthitelnek nincsen negatív hatása más vállalások nemzeti és nemzetközi regionális emberi jogi, környezetvédelmi és szociális vállalások elérését. Tehát, hogyha ezen exporthiteleken keresztül bizonyos projekteket finanszírozunk, akkor nem szabad, hogy ezzel más európai stratégiákat megzavarjunk, vagy ENSZ szintű stratégiákat megnehezítsünk. Tehát azt kell elérnünk, hogy a már kiadott hiteleket rendszeresen ellenőrizni lehessen, és hogy nyilvános számon, nyilvánosan számon kérhetővé váljanak ezen célkitűzések tehát egy monitoring rendszerre van szükség, enélkül a különböző vállalásokról mindenki elfeledkezik, és ez csak üres szózat marad. Ami a negyedik pontot illeti, azt gondolom, hogy az elnökasszony és egyetért ezzel, úgy kell az iránymutatásokat használni, hogy minden nemzetközi, a korrupció ellenes megállapodást biztosíthassuk velük. Mindenképpen erre az aspektusra is ki kell térnünk, ami a szociális és környezetvédelmi hatásokat illeti, természetesen ezeket is figyelembe kell vennünk. Ötödik pont, ami a monitoring és a jelentéstétel előírásait illeti, nagyon részletes beszámolókra van szükség a tájékoztatás miatt. Hatodik pont, ami az éghajlatváltozással kapcsolatos politikához kialakított viszonyt illeti, azt hiszem, hogy erről még majd beszélünk a ma délután folyamán. Európai szinten az új rendelkezésekkel azt kell elérni, hogy az EU intézkedései az éghajlatváltozás tekintetében alkalmazkodni kell ezeknek az exporthitel ügynökségek által hordozott elvekhez. Ami pedig az exporthiteleket illeti, nem szabad, hogy ezeket eh, hivatalos eh, fejlesztési támogatásként lehessen elkönyvelni. Végül pedig, eh, hogyha olyan hitelekkel, hitelekről van szó, amelyeknek, amelyek nem felelnek meg az átláthatósági, szociális és környezetvédelmi normáknak, akkor ezeket vissza kell vonni. Tehát most szeretném ezt az eszmecserét lefolytani, majd pedig utána a a Külkereskedelmi Szakbizottsággal szeretnék konzultálni, és a módosítókat még a hónap végéig szeretném összeállítani azért, hogy október elejére már a véleményemet itt a szakbizottságban meg tudjuk tárgyalni, majd pedig a módosítók határidejét meg lehet majd határozni, valamikor októberben. Október közepén lehetne ebben a helyzetben elfogadni vagy elutasítani a jelentésemet, és utána a plenáris elé decemberben kerülhetne ez a jelentés. Tehát az illetékes elődővel nagyon szoros kapcsolatot fogok tartani végig, és a belga elnökséggel is, hiszen a belga elnökség szeretné ezt a témát lezárni még az év vége előtt, azért, hogy első olvasatban megállapodásra juthassunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt megpróbáljuk elérni, és hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a tanácsal is, hiszen egy rendes jogalkotási gyakorlatról van szó. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos munkát. Köszönöm, hogy ezt elmondta, és most a tagoknak adom meg a szót. Ki az, aki szólni kíván a témához? Egy kis észrevételt szeretnék tenni. Úgy gondolom, hogy jól szabályozni az exporthitelt nagyon fontos a korrupció ellenes küzdelemben is, ugyanúgy, ahogy ezt ön is hangsúlyozta. Most akkor az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Döni Rödoni úr képviseli a bizottságot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden fogok fogalmazni. Azt szeretném csupán elmondani, hogy az előadó munkadokumentumát nagyon alaposan megvizsgáltuk, nagyon intenzív munkát folytattunk az intás jelentéstevővel is. A bizottság részéről fontos elvnek tartjuk azt, hogy milyen tengere épül fel ez a, ez a munkadokumentum. Nagyon fontos tehát a transzparencia, az átláthatóság Európai Uniós szinten ezen a kereskedel, ezen a kereskedelmi vonatkozásban, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a parlament ö, ugyanolyan szigorúan, ugyanolyan szigorú vizsgálat alá vesse alá az ilyen típusú kereskedelmi megállapodásokat, mint bármilyen más kereskedelmi megállapodást a bizottság természetesen odafigyel arra, hogy mi volt az eredeti oka a javaslatnak, javaslatunknak, ez pedig az volt, hogy különböző nemzetközi jogszabályokat Európai Uniós jogi keretbe foglaljunk, és ezáltal a jogbizonytalanságot megszüntessük. Egészen konkrétan itt OECD szokásokról, jogszabályokról, van szó, természetesen más struktúrák is léteznek, de ezt szeretnénk alkalmazni. Hogyha a parlament valóban megteszi ezt a kezdeményezést, illetve megtette az Európai Bizottság ezt a kezdeményezést, de érdekel minket a parlament véleménye, illetve hogy ezt a közösségi jogszabály kiegészítést mivel toldanák még meg. Véleményünk szerint nagyon fontos elv az, hogy technikailag megvalósíthatónak kell lenni ezen kiegészítéseknek, illetve hozzáadott értéket kell tartalmazni az eddigi jóváhagyott EU-s, illetve tagállami jogszabályokhoz képest. A export hitel támogatás átláthatóságával kapcsolatban. Illetve Nagyon fontos követelmény az is, hogy ezek a kiegészítések ne tegyék túlságosan bonyolultá vagy igazságtalanná a harmadik országok helyzetét. Természetesen az Európai Unió is kötelezett és elfogadja a WTO szabályait, tehát ugyanolyan alapon viszonyulunk mi is az exporthitel támogatáshoz, mint az összes többi WTO ország. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Vissza fogunk térni erre a témára októberben. Akkor most következik a hetes politika, a nemzetközi kereskedelem politika az éghajlatváltozással kapcsolatos követelmények összefüggésében. Catherine Gress kolléganőnk tájékoztat bennünket a véleménytervezet legfőbb pontjairól, amit az INTA jelentésére építve készített. Fontos, hogy az Európai Uniónak alkotmányos célja legyen a fejlesztési politikák koherenciája, hogy ellenőrizze azt, hogy az Európai Unió kereskedelmi rendelkezései megfelelnek a klímaváltozás negatív hatásai elleni küzdelemnek. Hat perce van, Gressz asszony. Köszönöm szépen, hogy szót adott. Ez a kérdés, hogy a kereskedelem politikába integráljuk a környezetvédelmi aspektust is, ez nagyon fontos, és különösen fontos számunkra itt a Fejlesztési Bizottságban. A válság megmutatta, hogy sokkal több szabályozásra, nagyobb együttműködésre van szükség ahhoz, hogy a az úgynevezett közjavakat, a klímát, a biodiverzivitást, a vizet meg tudjuk őrizni világméretekben az is nyilvánvaló vált, és itt érintett a Fejlesztési Bizottság, hogy a klímaváltozás a fejlődő országokat sújtja legerősebben. 20 millió klíma miatti menekült van, és több mint 300 ezer halott. Tehát ez nem luxus, hanem ez egy olyan kérdés, amivel a bizottságunkban mindenképpen foglalkozni kell. Szeretnék emlékeztetni az ENSZ-nek a megközelítésére is, a közös, de differenciált felelősségvállalás kérdésére. Nevezetesen arról van szó, hogy az egyes országok a kereskedelem politikájukat is igazítsák ehhez a feladathoz. Ezt már láthattuk itt a saját munkánk során is, illetve a sürgősségi intézkedések nyomán, amelyeket hoztunk azért, hogy a klímaváltozáshoz alkalmazkodni tudjunk, gyakran kapcsolódnak a ö, ö, klímaváltozás kérdéséhez. A jó hír, az az, hogy ez a figyelembe változás a lehetséges és viszonylag könnyű is. Tehát szeretnék öt dolgot kiemelni, amelyek azon módosítóknak a lényegét képezik, amelyeket majd előterjesztek az önök véleményét meghallgatását követően. Az első pont, és itt is számokról beszélek, hogy a az üvegházhatású gázok 20%-ának kibocsátása a kereskedelem és szolgáltatások miatt történik. Tehát fontos lenne, hogy egy más típusú termelést és modellt kövessünk, nevezetesen, hogy rövid legyen a szállítási útvonal. Az Európai Unión belül történő termelés kevesebb széndiokszidot termel, mint hogyha messzebbről hozzuk ezeket az árukat pozitív olyan szempontból is, hogy akkor európai szinten nőnek a munka lehet, alkalmak. Jó példa az is, ha a, mi a mezőgazdaságpolitikánkban tapasztalható itt ezen a területen is nagyon jól tudjuk, hogy a ö, biológiai mezőgazdaság nagyon fontos, de fontos ott is, hogy rövidebbek legyenek az útvonalak, és kevesebb széndiokszidot termeljen. A harmadik eh, dolog, ez pedig a eh, szénpiacok, eh, az, ezek, az a kibocsátási piac, ez nem jól működik. vannak országok, ahol tisztában dolgoznak, de ott sem működik ez megfelelően, és semmiképpen nem tudjuk kikerülni, hogy valahogy megadóztassuk azokat a termékeket, amelyek negatívan hatnak a klimatikus dimenzióra. A következő pont az pedig a VTO-nak a szabályaival kapcsolatosak. A VTO-ban egyszerűen zsákutca van legalábbis jelen mindidáig, nem veszik egyszerűen figyelembe a klímaváltozási elemeket. Tehát ez nagyon jól mutatja, hogy mindenképpen lépnünk kell ezen a területen. Például elképzelhető lenne, hogy hozzunk létre egy környezetvédelmi világszervezetet. Az ötödik pont, és itt már közelítek a konklúziónkhoz, hogy mit is kellene tennünk a Fejlődési Bizottság szempontjából az egyre jó lenne, hogy az Európai Unió minden kereskedelmi kapcsolatába, a kereskedelmi megállapodásokba is vegyen be egy környezetvédelmi záradékot. És erre van is alkalom, mert a GSP plusz státusznak a megváltoztatásával ez lehet egy kritérium, és hogy mindenképpen a felülvizsgálatkor ez kerüljön bele az okmányba. Köszönöm szépen, és akkor meghallgatom az észrevételeiket, majd pedig későbbiekben akkor előterjesztem a módosító indítványaimat ebben az értelemben. Elnök, köszönöm szépen, a tagok kapják meg a szót. Arsenis úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Véleményem szerint ez a vélemény nagyon az összes javaslat nagyon bölcs, egyetértek velük. Egyetlen észrevételem lenne, ez pedig az lenne, hogy az adaptációval többet kéne foglalkozni, e, ez irányban talán benyújtok majd egy módosítást is, de alapvetően mégis nagyon jó munkáról van szó, szóval nagyon jó irányba mutat. Köszönöm. Akkor bizottságnak adom meg a szót. Ulrich Weigel úré. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Valójában a én Weigel urat helyettesítem, de angolul fogok beszélni. Két dologgal kapcsolatban szeretném elmondani az észrevételémet. Az első és a második bekezdésről van szó. A széndiokszid kereskedelemről van szó. Mindenki tudja, hogy itt méret kérdésről van szó, a nagyobb irányú kereskedelem nyilván nagyobb irányú, illetve nagyobb irányú termelés, nagyobb irányú kibocsátáshoz, kibocsátáshoz vezet. Nagyon fontos az is, hogy a, a termelékenység, illetve a termelés a nagyobb méretű előállítókhoz csoportosul, és nagyon fontos az is, hogy hogyan lehet szimulálni ennek a, a hatását a nemzetközi kereskedelemre. Ez egyébként azzal a pozitív hatással is járhat, hogy a klímatechnológia fejlődhet. Összességében úgy gondolom, hogy teljes életciklus elemzést kell készíteni, az a legjobb a széndiokszid kibocsátás szempontjából, hogyha a termelés helyben marad, illetve hát ez volt a, ez a bevált elmélet, ezt még meg kell vizsgálni. Aztán mezőgazdasággal kapcsolatban. Valóban nagyon sok igazság van abban, amit itt olvashatunk a javaslatok között, de itt is hasznos lenne egy teljes körű életciklus elemzés, hogy a különböző a világ különböző régióiban a mezőgazdasági termelést elemezzük. Még egy dolog. Kérdés az, hogy a biogazdálkodásnak mi a hatása, illetve azt is össze kell vetni, hogy ennek a helyszínét, tehát hogy hol történik mindez, ezt megvizsgáljuk. Ami az európai kereskedelmi rendszert illeti, mi úgy véljük, hogy ez igenis működőképes, semmi szükség arra, hogy az árat mérsékeljük, vagy behatároljuk. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban milyen aggodalmai vannak a vélemény előadójának. Az árak valóban változnak, de ez csak azt jelenti, hogy a piac jól működik, csak úgy, mint bármilyen más áru esetében. Az árak tehát változnak, és ez többek között a gazdasági változások hatása, tehát a a kontraciklikusság működését mutatja ez is nagyon fontos az is, hogy objektívak legyünk, és elérjük azt, amit el akartunk élni, tehát az, hogy csökken a kibocsátás, illetve hogy mindezt az árakkal tudjuk megoldani. Még egy dolog a széndioksziddal kapcsolatban. Nos, ezzel kapcsolatban lesz egy komolyabb bizottsági vita azzal kapcsolatban, hogy a 2020-2030-as időszakra pontosan milyen módszert használunk carbon leakage esetében. Mi még mindig úgy gondoljuk, hogy egy nemzetközi klíma megállapodás ennek a legjobb módszere, ezen továbbra is dolgozunk, lehet, hogy nem megvalósítható, de mi hiszünk benne. Lehet, hogy ennél tágabb értelmű intézkedésekre is sor kerül majd, ezen gondolkozunk. VTO, VTO megállapodásokkal kapcsolatban és két oldalú megállapodásokkal kapcsolatban majd később térek ki ezekre, illetve a kiotói jegyzőkönyvvel kapcsolatban elmondanám, hogy ahhoz, már, már most is a GPS plusz kategóriába való kerülésnek az előfeltétele az, hogy ratifikálja egy adott ország a kiótói jegyzőkönyvet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gressz asszony ismét öné a szó, hogy az észrevételeinek hangot adhasson. Köszönöm szépen nagy figyelemmel hallgattam a különböző észrevételeket, és mindenek közö, ezek között a kereskedelem esetében, hogy figyelembe kell venni a termelési módozatokat és a technológiát is, valamint annak fontosságát, hogy a mezőgazdaság és egyéb területen az élelmiszerbiztonságot is figyelembe kell venni, és hogy a biotermelést kell előnyben részesíteni. Vissza szeretnék még térni az utolsóként felvetett pontra, és most a bizottsági kollégára tekintek, aki végül is arra utal, hogy talán nem szükséges környezetvédelmi záradékot alkalmazni. Természetesen szükség van a technológia transferra, szükség van az úgynevezett capacity buildingre és a technikai segítségnyújtásra. De úgy gondolom, és ugye ön is hangsúlyozza, amikor a kiotói egyezményt említi, ami megerősíti a környezetvédelmi szempontokat a GSP Plus esetében, Eh, ha valóban azt akarjuk, hogy az Európai Unió a kereskedelmi kapcsolataiban figyelembe vegye a klímaváltozás eh, elemeit és a környezetvédelmi szempontokat, akkor nem tudjuk kikerülni azt, hogy, ke, hogy egy záradék kerüljön ebbe a megegyezmény, ugyanúgy, eh, egyezménybe, ugyanúgy, hogy ezt az emberi jogok esetében is tettük. Legalábbis ezt kívánjuk elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig áttérünk a nyolcas napirendi pontra. Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosítása. A tanács határozata az Európai Külügyi Szolgálat működésére vonatkozóan ezt a határozatot a külügyminiszterek tanácsa július 26-án fogadta el, miután a parlament is pozitív véleményt fogalmazott meg róla július 9-én, és ez a politikai megállapodásnak a következménye, amelyet júniusban Madridban hoztak meg. Ezen határozat az EKS-szel kapcsolatos általános körvonalakat határozza meg. Azért, hogy az EKS működőképessé váljon, meg kell határozni a személyzeti szabályzat részleteit és a pénzügyi szabályozást is. Rendes jogalkotási eljárás keretén belül kell ezen két jogalkotási kérdést megoldani. Ezekről jelenleg a büdzsé és a júri szakbizottságok készítenek jelentést, és a mi szakbizottságunk pedig erre vonatkozóan véleményt fog megfogalmazni. Jelenleg a pénzügyi szabályozásra vonatkozó kérdéssel foglalkozik a Költségvetési Szakbizottság, és erről egy jelentést készít. Most pedig meg fogjuk vizsgálni Kacmarek kollégának a véleménytervezetét, amelyet Rapkai úr jelentéséről készített, aki a Júri Szakbizottságban dolgozik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Hadd mondjam el azt, hogy Rabkai úr jelentése véleményünk szerint kitűnő. A szakbizottságban azt hiszem támogatni tudjuk ezt a jelentést. Nem szeretném részletesen elemezni most a jogi bizottság jelentését, de néhány dolgot hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. a külügyi szolgálat alkalmazottainak össze, ö, csoportosítása azt gondolom, hogy kitűnő módon ö, történik az, a tervek szerint, ezt mindenképpen támogatnunk kell, tehát hogy össz, a különböző ö, helyekről, különböző helyeken dolgozó munkatársakat együvé ö, választjuk ki, vagy egy helyre ö, kerülnek, aztán azt is pozitívnak tartom, hogy, hogy jelentkezni lehet erre, ebben a szolgálatban való munkára. Az, eddig, az eddigi határidő a 2013. július 1-e, ugyanakkor Rabkai úr jelentése szerint másfél évvel korábban van ez. Tehát az, Euró- az Európai Parlamenti elgondolás szerint másfél évvel korábban lehetne jelentkezni ezen külügyi szolgálati munkahelyekre, mint a bizottság javaslata szerint. Nagyon fontos a nemek egyensúlya, illetve a földrajzi egyensúly a külügyi szolgálat dolgozói között. Ez persze nem újdonság, már többször elhangzottak ezek az érvek, gondolatok, amikor megvitattuk a külügyi szolgálat felállítását. Véleményemben két módosítást is olvashatunk. Az első a diplomáciai szolgálat definícióját tartalmazza. A tagállamok diplomáciai szolgálatáról van itt szó. Szeretnénk, hogyha tágértelmű lenne, tehát ez a definíció olyanokra is vonatkozna, akik akár a biztonságban, fejlődésben tevékenykednek, és egy adott, áll, adott tagállam diplomáciai szolgálatához tartoznak. Nagyon fontos mégis ide tartozik természetesen a külkereskedelem, illetve a környezetvédelem is. Tehát például a fejlődéssel foglalkozó diplomáciai munkatársaknak is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy felvehessék a külügyi szolgálatban a munkát, hogyha kívánják. A következő pont a biztos szerepének megerősítése, illetve jogkörének megerősítése. A humanitárius kérdésekkel foglalkozó biztosról van szó. Erről is beszéltünk már korábban. Véleményem szerint a fejlesztési biztosnak nagyobb jogkört és lehetőséget kell biztosítani, gondolom ezzel mindenki egyetért. Köszönöm, megadom a szót a képviselőknek. Senki? Gerero úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Rabkai úrnak gratulálni, Te gratuláció illeti Kacmarek urat is, aki a mi véleményünket készíti el. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy azok a személyek, akik az Európai Unió nevében tevékenykednek, úgy tegyék ezt, hogy a közjó mozdítsák elő, az Európai Unió érdekeit, illetve a egyéb országok, a fejlődő országok érdekeit is képviselvén. Nagyon fontos az, hogy a fejlesztési biztosnak, fejlődési biztos szerepét kiemeljük. Tehát láthatóságot kell neki biztosítani, hiszen ez mindenképpen jót tesz az Európai Uniónak, illetve a világ többi országának is. Köszönöm. La parole est au cabinet de Madame Ashton. Ashton asszony kabinetjének uh, szóvivője, uh, Paul Christopherson úr kap szót. Thank you very much, Mrs. Tillman. Köszönöm szépen, Tilman asszony, és köszönöm szépen, hogy alkalmam nyílik, és a bizottsághoz szólhatok. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondjak azért a nagyon fontos munkáért, amit végeztek, azzal, hogy előkészítették az Európai Parlament véleményét az alapszabályozással kapcsolatban, amely nagyon nagy többséggel került elfogadásra július hónapban, és úgy gondolom, hogy önök is észrevették, hogy nagyon sok ö, ö, módosító indítványt, amit a Fejlesztési Bizottság javasolt, beépült a végső döntésbe. Az is nagyon jól ismert, bár ez az alapvető döntés elviekben csak az Európai Parlament véleménye volt, és ezre szükség volt, de facto ez az együtt döntés és eljárásnak a része volt. Az Európai Parlamentnek a véleményét szinte szóról szóra elfogadta a tanács, amikor meghozta végleges döntését júliusban. Tehát úgy gondolom, hogy ezen az alapon ból kiindulva nagyon fontos, hogy amit eddig elvégzésre került, és megtörténtek a különböző szükséges változások a pénzügyi szabályozásban, a személyzeti szabályozásban, és fontos, hogy pontosan tükrözze azokat a döntéseket, amelyeket amelyek meghozásra kerültek júliusban. Akkor most foglalkoznék Kosmarek úrnak a, által felvetett kérdése. Először is szeretném a elmondani, hogy Rapkai úrnak az anyaga egy jó kiinduló alap, hogy első olvasatra ezt megfelelően előkészítsék az intézmények, remélhetőleg nagyon hamarosan erre sor kerül például az átláthatóság és egyéb kérdések, a férfi, nemek közötti egyenlőség, ezek is olyan kérdések, amikről már korábban is volt szó nagyobb probléma van azzal, hogy más intézmények számára is előbbre hozzuk a felvételi eh, határidőket, mert júliusban konkrét dátumokat határoztak meg, ez 2013 vége volt, és eh, nagyon nehéz lenne ezen az időponton bármit is változtatni. Másik két specifikus pontot illetően, amely felvetésre került a eh, véleménytervezetben, az elsővel kapcsolatban, ami a diplomáciai szolgálat definícióját illeti. Egyetértek abban, amit Kasmarek úr mondott, hogy egy nagyon átfogó meghatározásra lenne szükség, hogy mit értünk diplomáciai szolgálaton, de sajnálatos módon vagy ö, ö, vannak korlátok, és a korlátokat a szerződések adják meg. A szerződések meglehetősen pontosan fogalmaznak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és attól tartok, hogyha ö, olyan átfogó megfogalmazást alkalmaznánk, mint ahogy ez az egyes cikkben ö, szerepel, akkor fennáll a veszély annak, hogy ellentmondásba kerülünk azzal, amit a szerződés mond. Megpróbáltuk áthidalni ezt a problémát, mert már korábban is ö, találkoztunk ezzel a problémával olyan területeken, ahol elindítottuk a felvételi eljárást a nemzeti hatóságoknak nagyon nagy szabadságuk van a tekintetben, hogy eldöntsék, hogy mit tartanak diplomáciai szolgálatnak. Ami a második módosító indítványt illeti, ami a programbaiktatással kapcsolatos, illetve a programbaiktatás szakaszaival foglalkozik, és azt a javaslatot is, ami a Fejlesztési Bizottságtól indult ki, e tekintetben a Tehát a fejlesztési biztosnak a hatáskörébe kell utalni a munkának ezt a részét. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan munka lesz, ami Brüsszelben fog az Európai Bizottságnál lezajlani. Jelenleg is tulajdonképpen ez van a delegációk szintjén, és a delegációk, amelyek fontosak, végül is a bizottság alárendeltek. Tehát nem vagyok biztos abban, hogy ez a kiegészítés szükséges a szövegben. Hát ez lenne a mondani valóm. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottságé a szó. Minogaszki Szelia Urkaszko úr képviseli, és elnézést, hogyha rosszul mondtam a nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony. az Európai Bizottság elnök helyettesét tudom megismételni, ami a nemek közötti és a földrajzi kiegyensúlyozott képviseletet illeti, ezzel foglalkozni kell, és ezt Rapkai előadó is kihangsúlyozza. Ami a nemek közötti egyenlőséget illeti, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy szerintünk ezt mind a tisztviselőkre és az asszisztensekre, alkalmazni kell, tehát hogyha egy bizonyos funkcióban alulreprezentált, alulképviselt egy csoport, akkor őket jobban kell képviselni. És ezt, is, ezt az elvet is érvényesíteni kell. Ami a dátumot illeti, a bizottság által javasolt dátumot, tehát a 2013. július 1 hogy másfél évvel korábbra hozzuk előre, nehéz lenne a külügyi szolgálatnak biztosítania azt, hogy a nemzeti diplomatákat megfelelő módon tudják képviseltetni a külügyi szolgálatra vonatkozó szerződés is kimondja, és a bizottság is úgy gondolja, hogy erre három évre van szükség, tehát 2013. július 1-ig kellene ezt elérni. Ami a szakbizottság által benyújtott módosítókat illeti. A diplomáciai szolgálat definíciójával kapcsolatban ez nem a személyzeti szabályzat keretei közé tartozik. A személyzeti szabályzat a szerződés alapján az intézmények és az ott dolgozó tisztviselők közötti kapcsolatra vonatkozik. És más dokumentumban kell ezen kérdésekkel foglalkozni. Szerintünk a tanácsi határozatban, amely a külügyi szolgálatot létrehozza, ott kellene erről rendelkezni. Ami a második módosítót illeti, mivel ez a külügyi szolgálatot létrehozó határozatnak megfelel, ez a vélemény, ezzel egyetértünk, de azt gondoljuk, hogy pontosabb lenne, hogyha ezt a preambulum pontokba raknánk, nem pedig a szövegtörzsbe. Ugyanis ebben a cikkben azt magyarázzák el, hogy az általános szabályok hogyan működnek. Például, hogyha egy külügyi szolgálatban dolgozó tisztviselő a bizottságnak végezel el feladatokat, akkor nem mondják ki egyértelműen, hogy milyen utasítások alapján dolgozik ott, ezt más dokumentumokban kell pontosítani. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Kacsmerek úr, hogyha szeretné most szót kérni, akkor lezárhatja ezt a témát. Bardzo krótko dziękuję za, e, za uwagi. E, köszönöm szépen, nagyon röviden mindenkinek köszöntet szeretnék mondani, aki hozzászólt ehhez a vitához. Emlékeznünk kell arra, hogy a külszolgálat létrehozásával kapcsolatban az volt a szándék, hogy lehetővé tegyük azon tisztviselőknek, akik a fejlesztési kérdésekkel foglalkoznak, bekerüljenek ebbe a külszolgálati egységbe. Lehet, hogy a megfogalmazás vagy a fejlesztési politika megfogalmazás túl átfogó. Inkább talán azt kellettem mondani, akik a fejlesztési segélyek területével foglalkoznak, mert ezek a személyek mindenképpen a politikának a külső, tehát a külpolitikai részével foglalkoznak. Ami a második módosítót illeti, szerintem a szándék az, hogyha a külszolgálati tisztviselőknek eh, a bizottság eh, alá tartoznak, akkor az Európai Bizottság természetesen befolyásolni kell, hogy tudja azt is, hogy hogyan végzik el azokat a feladatokat, amiket rájuk bíznak. Tehát nem elegendő csak egy jó együttműködést fenntartani. Pénzügyi dokumentumokat, programbaiktatást kell végezni. Tehát én nem mondok semmi újat ebben a módosító indítványban, ez teljesen nyilvánvaló, az, akinek ezen tisztviselőknek a munkájára kell építeni, nevezetesen a biztosnak, kell, hogy legyen ráhatása. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók bemutatásának határidója péntek, szeptember 3-a 12 óra, a bizottsági szavazás következő alkalommal október 4-én, 5-én lesz. Akkor most rátérünk a 1905 per 2006-os LK e parlamenti és tanácsi rendelet módosításával foglalkozunk, Ez a fejlesztési együttműködési finanszírozási eszközérek létrehozásáról szól. Még a szabadság előtt megvizsgáltuk a bizottság javaslatát ezen eszköz módosítására, azzal a célral, hogy egy új programot tegyünk hozzá, és kísérő intézkedéseket hozunk létre a banán területén az alkácsi országok érdekében, illetve hogy megvizsgáljuk ezeket a tarifális kedvezményeket. 180 ezer euróról lenne, 190 millió euróról lenne szó, négy éven át tíz akácsi ország banántermelői számára. Görenc úr, aki a jelentéstevőnk ezzel a témával kapcsolatban. Önök láthatják, hogy Görenc úr nem tétlenkedett a szabadság előtt, mert önök előtt van a jelentés tervezete, és már is kérem, hogy mutassa be ezt önöknek. Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Kicsit változott a helyzet, de alapvetően azért nem. Ami a jelentés kereteit illeti, a fejlesztési szakbizottságban az alapvető probléma az az, hogy koherensek maradjunk a fejlesztési támogatásra vonatkozó alapcélkitűzésekkel, tehát a szegénység elleni küzdelem az alapcélunk, és ezen perspektívában közelítettem meg a bizottság által javasolt intézkedéseket, melyeknek az a célja, hogy egyensúlyt alakítson ki a kereskedelmi megállapodásokhoz képest, amelyek az banán exportőrök helyzetén ront az AKC, tehát az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok részéről. Körülbelül tíz országot érintenek ezen új vámtarifa megállapodások, és erre vonatkozóan szeretnék én módosítókat benyújtani. Először is a Doha fejlesztési tárgyalási körre szeretnék emlékeztetni, melynek az a célja, hogy a fejlesztés szerepét kiemeljük, tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni. A második módosítom pedig megállapítja egy a szakbizottság által készített tanulmány és ezt megerősíti, hogy a banán milyen úton is kerül el a fogyasztóig. És hát ebből kiderül az, hogy a termelő az, aki a legkevesebbet kap meg a banán árából, tehát hogyha megnézzük, hogy a termelőtől a fogyasztóig milyen úton jut el a banán, akkor ő részesül a legkevesebb jövedelemből. A további módosítókat ugyanígy kell megközelíteni és értelmezni. Természetesen nagyon várom a szakbizottság többi tagjának a reakcióját, és az illetékes bizottság reakcióit is. Azt hiszem, hogy a legfontosabb módosító a jelenlegi helyzetben a 17-es cikkre vonatkozó módosító. Szeretném most egyenként elmondani az erre vonatkozó véleményemet, tehát a banán ágazatra vonatkozó kísérő intézkedésekkel kapcsolatban. Mindenképpen ki kell emelni, hogy a legfontosabb cél a szakbizottságunkban a szegénység elleni küzdelem. Az én elemzésem szerint ezen célkitűzést a helyszíni valóság fényében kell meghatározni, és mérhető célkitűzéseket kell meghatározni. Mérhető, tehát ezen célkitűzéseket állandóan értékelni kell, ezért úgy gondoljuk, hogy talán így a vitában is ezt össze lehet majd foglalni, az értékelés mindenképpen szerves részét kell, hogy képezze a fejlesztési projektnek, és fontos részt kell kapnia már a projekt elején is. Nagyon fontos, hogy az értékelés referencia szintjeit már a projekt ciklusának a kezdetén ismerjék. Így kell tehát értelmezni ezt a módosítót, ahol egyebek között azt szeretném elérni, azt hiszem, hogy Gressz asszony javasolta ezt, hogy a peszticidek hatását felmérjük azon személyeknél, akik ebben, ágaz, ebben az ágazatban dolgoznak. Ez a kis A pont, valamint a ö, banánágazat ö, ö, éghajlatvédelmi ö, profiát is fel kell mérni, és a banán ö, termelésre ö, mért hatását ezeknek. Ha koherensek akarunk maradni, akkor ezt be kell vonni tehát a környezetvédelmi aspektust is, valamint a termelők egészségügyi kérdéseit. Kis B pont, amiről most már beszéltem, egy független értékelést kérünk, és erre vonatkozó feltételeket, tehát tudnunk kell, hogy mi az, amit értékelni fognak ezen megállapodás keretein belül. Harmadsorban Harmadsorban a jogosultsági feltételeket pontosítani kell, amennyiben költségvetési támogatást kap valaki, és a támogatási feltételeket. Ezen kis cével kapcsolatban egy vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy milyen formát adhatunk az egyes támogatásoknak. Vannak olyan országok, jogosult országok, ahol ezen támogatásokat a költségvetés vagy költségvetési támogatás fogja finanszírozni, Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban is döntés lehetne hozni. Tehát még akkor is, hogyha az adott jogosult ország költségvetésén keresztül kapják meg ezt a támogatást, akkor is el kell érni azt, hogy egy a kereskedelmi megállapodás miatti változásban érintett személyek kapják meg ezen támogatást azok, akik hátrányosabb helyzetbe kerültek. Tehát még akkor is, hogyha a jogosult ország költségvetésén keresztül történik mindez, nekünk mérhetően kell ezen célkitűzést és ezen támogatást nyújtani. Hogyha nem az a személy kapja meg a támogatást, amely ezen rendeletnek a cél, jogosult személye, akkor nem jó, végezzük a munkánkat. Ami a kis D-t illeti, a banán ágazatban célzott célkitűzéseket kell meghatározni. Mint azt tudjuk, bizonyos esetekben strukturális átalakításokra van szükség a banánágazatban, más helyzetben jobb jövedelmezőséget kell kialakítani a banánágazatban, és meg kell nézni, hogyha erre nincs lehetőség, hogy hogyan lehet az adott helyzettel megbirkózni, hogyha a korábbi támogatások már nem elérhetőek. Ezen intézkedések a jelenlegi vita, vitában elhangzott javaslatoknak felelnek meg. Ami az jogosult országokra vonatkozó felbontást illeti, mivel a bizottságnak minden egyes országgal, minden egyes jogosult országgal tárgyalnia kell, Szeretnénk, hogyha tudnánk, hogy a reformok határideje hogyan alakul az egyes országokban, és természetesen a megállapodás részét képező reformokkal kapcsolatban minden egyes országra lebontva szeretnénk a kiadásokat is ismerni. Ami az illó szabályokat illeti, a munkavállalók egészségvédelmére vonatkozó szabályokat is szeretnénk, hogyha egy független szerv ex ante és akár adhok módon is elvégezhetné. Megint csak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, hát ha észszerűen jár el, akkor a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak oldalára fog állni, és éppen ezért vezettük be ezt a módosítót, amelynek célja, hogy biztosítsuk hogy az orientációk és a szabványok az ilónak megfelelően valóban ö, kivitelezésre kerülnek. Most először beszélünk erről a témáról, tehát ezek a legfontosabb kérdések. Minden részletre most nem ö, fogok kitérni, amelyről már korábbi ö, döntésekben kitértünk és azt gondolom, hogy ezen jelentést felhasználhatjuk arra is, hogy kimondjuk, hogy azon erőforrásokra vonatkozóan, amelyek a fejlődő országokba eljutnak, létezik egy probléma. Erről a civil szervezetek is értesítettek már minket, mi szerint az áfa és egyéb adók, amelyek egy a déli országba kerülő termékre vonatkoznak, nem szabad, hogy ezt kölcs, közösségi költségvetésből finanszírozzuk. Azt hiszem, hogy minden megfelelő alkalmat ki lehet erre használni, és ezt a jelentést is, hogy ezen igazságtalan helyzeten változtassunk. Olyan civil szervezetek, amelyeknek nagyon fontos küldetésük van, a támogatások beszedésével kapcsolatban nem szabad, hogy hátrányosabb helyzetbe kerüljenek, hiszen számukra ezen támogatások nagyon fontosak, és nem hiszem, hogy ez így észszerű megoldás lenne. Tehát szeretném, hogyha a mi szakbizottságunk is ezen követelésüket támogatná. Tehát így előzetesen ennyit szerettem volna most elmondani. Merci beaucoup. La parole est au député. Köszönöm szépen, akkor most a képviselőknek adom meg a szót. Gressz asszony, jönné a szó. Köszönöm szépen, én is gratulálni szeretnék Görenz úrnak a ö, nyaralás alatt végzett munkához illetve ahhoz a munkához is, amit még július végén adott át nekünk. És köszönöm azt is, hogy meghallgatta a zöldek javaslatait, elsősorban a környezetvédelemre vonatkozóan, de az egészségvédelem vonatkozásában is azok esetében, akik a banántermesztéssel foglalkoznak, és akiket a növényvédőszerek nagyon nagy mértékben érintenek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy néhány dologra továbbra is nagyon oda kell figyelni, például az intenzív gazdálkodásra, illetve a banántermelésre, a diversifikálás nélkül, de például a talajoknak a leromlása és a banánfajták rendelkezésre állása tekintetében. Amit én fel akartam vetni, az inkább talán világosan meg nem tudom, nem biztos, hogy ide tartozik. Én azt kaptam, hogy a Kamruni, Gána és parti miniszterek összeültek, hogy megvizsgálják el a programot, és azt tették megjegyzésként, hogy meglepte őket, hogy ez az utolsó ilyen banán támogató terv lenne. Ez részben kérdés is a részemről, hogy ez valóban így van-e. Tehát még egyszer az egészségügyi és környezetvédelmi szempontokat tartom nagyon fontosnak, különösen a növényvédőszerek esetében, illetve a mezőgazdasági modellt, amit továbbfejlesztünk a banántermesztés területén. Elnök, köszönöm szépen, Punga úrni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is csatlakozni a Görenc úrnak tehát köszönetekhez. Ez mindenképpen egy nagyon komplex terület. A tétje ennek a kérdésnek az akácsi országok banántermelők esetében nagyon nagy, azért, mert az Európai Unió az elsődleges importőr és fogyasztó világszínvonalon, és az uniónak ugyanakkor privilegizált kapcsolatai vannak az akácsi országokkal. Görenc úr jelentése alapján még néhány pontot szeretnék kiemelni. Először is úgy tűnik számomra, hogy egy hosszabb távú stratégiát kellene megfogalmazni, nem pedig egy rövid távú tervet, ami nem veszi figyelembe a balántermelő akácsi országok hosszú távú fejlődését. Fontos, hogy e, e, ezek az intézkedésekre e, ugye az van, hogy ez egy négy éves, tehát 2013-ig futó intézkedések. Ezt módosítani kellene úgy, hogy a bilaterális egyezményeket is figyelembe vegyük, amelyek a vám és illeték csökkentéseknél még nagyobbakat irányoz elő, mint ami a Genfi egyezményekben van. Itt gondolok néhány latin-amerikai országra, amelyek a legnagyobb banántermelők a világméretekben. Fontos pontosítani továbbá a kritériumokat, amelyek alapján a támogatás odaítélhető. Úgyhogy világos és pertinens alapokra kell helyezni a támogatás nyújtását, és egy megfelelő súlyozást kellene alkalmazni az Európai Unió által kialakított számításban ezt a súlyozás szükségletét a Jaundai ülés alakalmában is június, július 23-án említettük. Kamrun, Gána és Elefántcsont part volt elsősorban, akik ehhez hozzászóltak, a legfőbb banántermelők Afrikában. Fontos továbbá regionálisan is integrálni az akácsi országokat, illetve a kísérő intézkedéseket. Fontos, hogy itt még a tengeren túli karib térségi országok és is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, akkor a szót Tirolien úrnak adom meg a szót. Merci, madame la présidente. Je... Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni az előadónak kiváló munkájához amely alapján nagyon jó, minős, jó minőségű dokumentumot kaptunk. Két kérdéssel kapcsolatban szeretnék szót kérni, ezeket fontosnak tartom, és a tartalom szempontjából azt hiszem, hogy a jelentés tervezeten lehetne egy kicsit javítani. Az első kérdés ezen instrumentum finanszírozási feltételeire vonatkozik. A 94-es és 99-es korábbi megállapodások keretei alapján tudjuk, hogy hogyan lehet hatékony instrumentumot kialakítani. A 94-esben az állami bevételekhez juttattuk el ezen eszközöket, a 99-ben pedig egy befektetési programhoz kötöttük, amelynek elég ö, negatív volt az eredménye. Az AKC ö, tagállamokra vonatkozóan az lenne a jó stratégia, hogyha a rugalmasságot választanánk, és hogy adott esetben a piaci helyzethez alkalmazkodván határoznánk meg a finanszírozási eszközt. A második kérdés, amit szintén fontosnak tartok, Ponga úr is röviden kitért erre, erről röviden beszéltünk, a támogatások elosztása a BAM, tehát a kísérő intézkedések által jogosult tíz ország között. A bizottság javaslata alapján a súlyozási koeficiensre semmilyen erőforrást nem kap arra vonatkozóan, hogy pontosan fel tudjuk mérni, hogy az adott keret mekkora is lesz. Jelenleg fogják befejezni a tíz éves BAM stratégiát az egyes érintett jogosult országok. Ehhez képest a bizottság nem alakított ki ilyen intézkedést azért, hogy valóban méltó szintű és minőségi stratégiát tudjanak kidolgozni. Ezt a két megjegyzést szerettem volna elmondani, és ezzel kapcsolatban az előadónak el fogom juttatni a módosítóimat. Köszönöm. Köszönöm, most pedig megadom a szót a bizottságnak, Wim Oldhoff úrnak. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban szót kapunk Görens úrnak és segítőinek. Köszönetet mondok, hiszen a nyári szünet alatt keményen dolgoztak. A bizottság belső konzultációs programjára is hatott, az a, is hatott a nyári szünet, úgyhogy kicsit le vagyunk maradva. Nyolc pontban szeretném elmondani a mondandómat. Először is örömmel láttam a jelentésben és a magyarázatban azt, hogy a bizottság javaslatának gerince, gerincét támogatja a jelentéstevő. Így aztán el is fogadjuk a legtöbb észrevételt. Második dolog. 14 módosítást olvashatunk itt, és ebből öt foglalkozik a delegált aktusokkal. Az Európai Parlament a DC-vel kapcsolatban már ilyen, ilyen ö, hasonló delegált aktusokat ö, javasolt, tehát ö, fejlesztési együttműködési eszközzel kapcsolatban. Nos, az Európai Parlament nem ért, az Európai Parlamenttel nem ért egyet ö, a bizottság azzal, hogy a stratégiai ö, fontosságú ö, iratokat, vagy jogszabályokat delegált aktusként kezeljük. Nagyon fontos az is, hogy a 290-291-es cikkeket mennyire tudjuk alkalmazni. Ugye ezek horizontális kérdések, sokkal tovább mutat ez, mint a BAN, vagy például a fejlesztési együttműködési eszköz. Ezt a vitát már egy másik szinten lefolytatták. a külügyi finanszírozási eszközre vonatkozó kompromisszum nem lehet, ezt a kompromisszumot nem lehet a bizottsági eredményeken, eredmények következtetései nélkül lefolytatni. Most mindez vonatkozik a banán dossziéra is, ezért ezt nem tartjuk megfelelőnek. Felszólalásom hátsó végső részében a BAM-hoz kapcsolódnék, a hatodik módosításról kezdve láthatjuk, találhatjuk meg ezeket. A jelentéstevő nagy hangsúlyt helyez a BAM szegénységet enyhítő vonatkozásaira, azon e- személyek munkakörülményeiről, illetve életkörülményeiről van szó, akik a Akácsi országokban banán termeléssel foglalkoznak. Ez, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és ezért is éltünk módosítással a DCI-hez képest. Ezért is fogalmaztunk úgy, hogy a partner országokban az, a szegénység enyhítése alapcél. A banán termesztők, főleg a kis gazdák szerepéről is el kell gondolkodnunk, arról, hogy ők mennyi, milyen profittal dolgoznak, és ezt mindenképpen a DC különböző pontjain ki kell hangsúlyozni, meg kell említeni. Nagyon fontos tehát a banán exportot ilyen szempontból is vizsgálni. Negyedik pont. A banán kérdéssel kapcsolatos módosításoknak nagyon konstruktív a szerepe, úgy látom a jelentésben, nagyon komoly értéket tartalmaznak. Miután egy jogi szövegről van szó, mindenképpen nagyon meg kell fontolni azt, hogy hogyan fogalmazunk, röviden, érthetően kell fogalmazni. Úgy véljük tehát, hogy nyelvi szempontból nagyon sok módosítás lehet még javítani. Bizonyos módosítások tartalmilag például már szerepelnek a DC-ben, de itt számos olyan módosítási javaslatot is találhatunk, amelyeknek nem megfelelő megfogalmazása. Nagyon szívesen együttműködünk egyébként a, a jelentéstevővel és csapatával, hogy ebben a kérdésben egyeztessünk. Ötödik mondandóm. A négyes módosításban utalást találunk arra, hogy a BAM kérdésről a bizottság nem folytatott hatásvizsgálatot. Valóban ezt nem tette meg a bizottság de miután nagyon hosszú távú, nagy múltú az együttműködés banán kérdésben, nagyon sok adat áll rendelkezésre, mindez pedig kiértékelés formájában. Tehát nagyon örülnénk annak, hogyha vagy erre az értékelésre utalna a módosítást, vagy visszavonnák az utas, a módosítást. A BAM alapok kérdésében a 9-es módosításban azt javasolja a jelentéstevő, hogy az elmúlt három év adatait használjuk. Hogyha csupán három év adatait használjuk fel, akkor azt gondolom, hogy ez torzíthatja a helyzetet. Ott van például Jamaika példája. 2008-ban egy hurikán sújtotta Jamaikát, és ezért a, a banán export nulla volt nagyon fontos az, hogy igazságos módon alkalmazzuk a statisztikát, ne legyen ez büntető jellegű. Következő pontom. Tízes módosításhoz kapcsolódik mindez. Ebben a módosításban, és ez imént említette a jelentéstevő, hogy ez az egyik legfontosabb módosítás, tehát egy listát találhatunk itt, amelyeket a támogató stratégiákban mindenképpen bele kell venni. Nos, a BAM-nak az egyik lényeges pontja az, hogy három típusú stratégiával állhat elő, attól függően, hogy éppen milyen az adott ország helyzete. Fontos a versenyképesség fejlesztése, a diversifikáció, illetve az alkalmazkodási folyamat tökéletesítése. Ezen három helyzetben nem lehet a módosítás összes elemét alkalmazni vagy használni, használni ezért úgy véljük, hogy nem lehet kötelezően előírni a lista minden elemét. Aztán a független ex ante vizsgálatot is felveti a tízes módosítás, ez mindenképpen meglepő eleme lenne az előkészítésnek. A bizottság és más szereplők, akik a felülvizsgálatban részt vesznek, mindenképpen közös érdekük azzal a közös érdekkel rendelkeznek, hogy jó minőségű munkát hozzanak, végezzenek el, úgyhogy erre nincs szükség. Aztán a visszamenőleges hatály, amely december 15-ért, 2009. december 15 én érvényes, már megvalósult, tehát, a, tehát pontosan tudják a termelő országok, hogy milyen elképzeléseink vannak, hogy hogyan kell csökkenteni a tarifákat. Mindenképpen minél hamarabb meg kell oldani ezt a ö, szabályzási kérdést, és a lehető legjobb az lenne mindkét, vagy az összes félnek, hogyha a egyezményre a lehető leghamarabb sor kerülne. Ezért számítok a DEVE szakbizottság és Görenc úr együttműködésre a következő hetekben. Köszönöm. Most a belga elnökségnek adom meg a szót akit Guy Reyé úr képvisel, hogyha szeretne hozzászólni. Nagyon röviden, elnök asszony, köszönöm. A tanács kapcsolatban áll a parlamenttel és a tanácssal is. Az első tárgyalás a jövő csütörtökön, tehát szeptember 10-én lesz majd, úgyhogy ami természetesen a tanács álláspontját illeti erre vonatkozóan további részletekkel nem szolgálhatok. Ma megismertük a jelentést, és természetesen nagy figyelemmel fogjuk kísérni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Görens úr, most lezárhatja ezt a témát. Köszönöm, elnök asszony. Gressz asszony azt mondta, hogy legyünk elővigyázatosak, mindig is igaz ez, és meg is fogjuk ezt tenni. Ezért is módosítőként szeretném benyújtani ezen javaslatokat, és természetesen állok elébe, hogy ha bárkinek javaslata van, akkor tovább javítsunk a szövegen. A többi kolléga nem mondott ellen az én javaslataimnak, bizonyos dolgokat kiemeltek, ami már a jelentésben benne van. Ami a hosszú távú stratégiát illeti, itt bal oldalon mondta el az illető elnézést, a nevére nem emlékszem. Természetesen van itt egy probléma, és erről egy korábbi hozzászóló is beszélt. Egy DCI-ról van itt szó, tehát a fejlesztési együttműködési instrumentumról, amely 2013-ig tart, hiszen a pénzügyi programozás logikája ezt írja elő. Hiszen nem a szegénység elleni küzdelemre hozták ezt létre, hanem bizonyos koherens célkitűzések miatt, és a különböző európai intézményeknek kell lehetővé tenni azt, hogy az Európai Unió finanszírozását hosszabb távon is tudják biztosítani. Ettől még persze azt gondolom, hogy a 2013 utáni időszakra is kell gondolnunk. Tovább kell lépnünk, hiszen hogyha koherensek akarunk maradni a saját elképzeléseinkkel kapcsolatban, akkor hosszú távon, hatékonyan kell elképzelni ezen instrumentumokat. És a fenntarthatóság az a kritérium, amelyet az OECD is kiemelt a projektek és a programok és a fejlesztési támogatásra vonatkozó politikák értékelésével kapcsolatban. Tehát azért, hogy a saját elképzeléseinkhez képest koherensek maradjunk, mindenképpen el kell gondolkozni azon is, hogy mi történik 2013 után. Ezért kérjük ezen értékeléseket, ex ante értékeléseket, és egy utólagos értékelést is, azért, hogy ki tudjuk emelni egyebek között adott esetben a ö, hiányosságokat az adott rendszerben. Ezennek az oka. Nem pedig az, hogy az Európai Bizottság ö, illetékességét vagy kompetenciáját megkérde, megkérdőjelezzük. Nagyon sokáig támogattam én magam is az Európai Bizottság minden eljárását, több bizottsági szolgálat felé, pontosan azért, mert az Európai Bizottság, végrehajtó bizottság az, amelynek ki kell állnia ezen célkitűzésekért, mások ellenében is, hiszen Nekünk elég sok olyan részleg van, amely pontosan azt szeretné, hogyha a mi ö, részlegünk vagy szakbizottságunk megszűnne. Az Európai Unió egy rendkívül fontos ö, fél a nemzetközi porondon, és ezért azt gondolom, hogy nekünk mindig egymást meg kell védenünk és meg kell erősítenünk. Ez az én megközelítésem. Ami azt a kérdést illeti, hogy a termelő országokat, a banán termelő országokat bevonjuk tágabb értelemben és regionális szinten is, természetesen ez egyértelmű, és ezt az értékelés is ki fogja mutatni. Tirolián úrnak volt egy kérdése a rugalmasságra vonatkozóan. Bevalom, hogy vagy nem figyeltem oda eléggé, de nem értettem meg pontosan a kérdést. Ha elnök asszony beleegyezik, el tudná ezt még egyszer mondani? Euh, euh, Úgy gondoljuk, hogy az a konkrét ponttal kapcsolatban, amikor összehasonlítjuk a 14-es és a 15-ös szabályokat, a 94-es és 99-es szabályokat, hogy nem e, világos azok a pénzügyi eszközök, amiket e, kialakítottak. E, voltak olyan pénzek, amik elsősorban a bevételre irányultak, ez van a 94-es esetében, és preferenciális módon a 99-esből a beruházásokat finanszíroztuk. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha nagyobb mértékben lehetne a, bevétele, a termelők bevételeit finanszírozni, és kisebb mértékben a beruházási programokat, vagy rugalmasságot találni, úgyhogy itt legyen megfelelő támogatás ez a programhoz. Itt is szeretném, hogyha a bizottság is mondaná véleményét ezzel kapcsolatban. Szerintem a ö, rugalmasság, úgy, hogy ezt Tirolien úr elmagyarázta, nem azokon az alapon nyugszik, mint korábban, és nehezebb a bevételek esetét ben nyújtani ezt a támogatást. Bár te, volt erről már szó, de az egész tárgyalás a banán ágazatban valamennyi érdekelt felet összehozta oly módon, hogy a termelők nagyobb részt kapjanak a bevételekből. A számukra elkészített tanulmányból a pénzügyi termék, tehát amit a termelő megkap, az kevesebb, mint 2%-a a banán ö, árának, amit a fogyasztónak leszámláznak. És ezt úgy gondoltuk, hogy ez nem elegendő ez az összeg, tehát a banán ágazaton belül más módszerrel kell ezt a helyére tenni, oly módon, hogy a termelők többet kapjanak a termékükért. Ha van egy módosító indítványa e tekintetében, és a bizottságnak nincs más megoldása, akkor természetesen én nyitott vagyok ami az alapok elosztását illeti, elismerem, hogy nincs részletesebb javaslatom a bizottságnak, mert úgy gondolom, hogy rendkívül nehéz kérdés ez, ugyanis több kritériumot kell figyelembe venni, jó lenne, hogyha lehető legrövidebb időn belül megkaphatnám a bizottságnak a javaslatát. A bizottságnak is ezen gondolkoznia kell, és tudom, hogy nem akarja túl korán kijátszani a kártyáit, itt bujócskázni nem érdemes, hanem próbáljuk megnézni a lehető legegyeteműbben, hogy hogyan halad a bizottság ezzel a dossziéval, és tájékoztassanak bennünket, hogy milyen lehetőségek vannak, figyelembe véve azokat a kritériumokat, amiket önök határoztak meg, hogy hogyan tudnánk támogatni a banántermelő országokat. Tehát Tirolien úr ezt említi az átláthatóság tekintetében, és én is ezt támogatni tudom. A bizottság elmond, vagy hangot adott néhány eltérésnek a mi álláspontunkhoz képest, de alapvető irány az azonos független attól, hogy most önök osztják a mi álláspontunkat, vagy mi az önökét, a lényeg az az, hogy konvergáljanak ezek az álláspontok. Természetesen finomítani kell mindezt, ezért is tetszünk konkrét javaslatokat. Ami az értékelést illeti, ismétlem azt, amit néhány perce mondtam, független elemzésről, értékelésről van szó. Én magam is sok esetben kerültem értékelésre, és úgy gondolom, hogy jobb, hogyha független értékelő végzi ezt az értékelést, biztosabb az, hogy a további lépések hogyan fognak alakulni alakulni, és a legkritikusabb álláspontot is jobban, próbáját is jobban kiállja a független értékelés az a három év, amit ön mondott, a Jamaikának a példája, amit említett, szerintem nagyon is pertinens. Tehát a kifizetést, vagy az alokálást, a 190 milliót, ami a rendelkezésre áll, csak a három utolsó év termelésére építeni, az adott esetben nem megfelelő, mondjuk egy természeti csapás miatt esetleg egyáltalán nem tudtak semmit termelni, tehát itt lehetne több éves átlagot figyelembe venni. Tehát egy hosszabb időszakot. Vannak olyan országok, amelyek már leálltak, vagy teljesen, vagy részlegesen a termelés, banántermeléssel, e, ezek sem fognak sérülni a jelenlegi megállapodás miatt. Hát, hogyha nincs kár, akkor nincs kompenzációnak sem helye. Azért ezt e, lássuk be. Ami a komotiológiát illeti és a delegált e, aktusokat, én a az Európai Parlament álláspontját állok, és nem kívánok ettől eltérni egy jottányit sem. Nagyon világosan elmondom, miről van szó. Ne kellemetlenkedőknek tekintsenek minket, hogyha erre, ehhez mi ragaszkodunk. Önöknek szükségük lesz arra, hogy valamit elfoglalhassanak, mindenképpen nagyon erős parlamenti pillére lesz szükségük. Tehát jobb, hogyha egy olyan tárgyaló partneruk van, mint mi, amelyik a ott áll önök mellett, hogyha a szegénység elleni közelemről van szó, és bármiféle tárgyalást, amit a delegált aktusokról folytattunk, a, mindenképpen fontos lehet önöknek, tehát döntő fontosságú lehet. És azért hangsúlyozom ezt, már majdnem azt mondtam, hogy a ö, történő eljárásban, mert sok esetben nem fogunk ajándékot kapni, amikor a fejlődé, fejlesztési pillért akarjuk megerősíteni az unió in, ö, intézményi szintjén. Azt hiszem nem kell világosabban fogalmazni. Úgy gondolom, hogy a lényegre reagáltam Természetesen nyitott maradok azzal a ö, csapattal együtt, amely segített nekem kidolgozni ezt a ö, javaslatot. Nyitott vagyok az önök, a bizottság és más bizottságok javaslatai előtt is, oly módon, hogy mielőbb be tudjuk fejezni ezt a munkát, ami pedig az eljárás a horizontális megközelítést illeti. Elmondtam, amit mondani valóm volt és mindenkinek nagyon köszönöm a figyelmet és az érdeklődést, amit tanúsított Evita iránt. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler... Köszönöm szépen. Emlékeztetném akkor önöket, a határidők szeptember 15-18 óráig, a bizottsági szavazás az pedig október 4-én, 5-én lesz következő ülésünk alkalmával. Most pedig akkor rátérünk arra a szavazásra. A tízes pontja a napirendnek a programba iktatás demokratikus ellenőrzése a fejlesztésre vonatkozó jogszabályok szerint, majd a szavazás után következik. Tehát akkor kérem, hogy vegyék elő a szavazókártyájukat. Akkor most a a pénzügyi szavazás az európai közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605 per 2002-es rendeletnek a külügyi szolgálat tekintetében történő kérdéséről beszélünk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ezt a véleményt elfogadtuk a módosításokkal illetve most akkor végszavazást tartunk a módosításokkal együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. La position du Parlement sur le projet a parlament álláspontja a költségvetésről a tanácsi módosításokkal. Sur le budget. Tehát akkor a költségvetéssel kapcsolatban blokkokban fogunk szavazni. Négy blokk van. Az első blokk öt módosító indítvány tartozik ide. Elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes blokk. Két módosító tartozik ide. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik blokkban három módosító van, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes blokk következik négy ö, csoport, csokorba szedett ö, módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki volt szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig egyenként következnek 5407-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Köszönöm. 54-15-ös kiesik, és helyette a szóbeli módosító kerül. 54-32-es számon megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55.400-as módosító mindenki szavazott? Elfogadtuk. 54.01-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54.02-es, megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5406-os, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5419-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-21-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 54-22-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvennégy harminc as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 54-24-es, szava- megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-25, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-28-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 54-29-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 54-30-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tehát akkor a költségvetés esetében minden módosítást egyet kivéve egyhangulag elfogadtunk. Most Veronik de Kaiser asszony jelentése következik.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 Donc nous allons voter sur le rapport. Tehát akkor most eh, Veronik de Kejzer asszony jelentéséről szavazunk. Tízes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 12-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 13-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 14-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os módosító. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. D'accord. 18. 18. Alors, amendement 18. 18-as módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 21-es. a 22-es okafogyottá vált, 23-asról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 28-as módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 29-es módosító, egy szóbeli módosítóról van szó, Tolja asszony részéről, aki most ezt bemutatja. Oh, oui, euh, j'accepterai un, un amendement. A szóbeli módosítót Tolja asszony 29-es módosítójához elfogadom. A következő a módosító, hogy egyszerűbb lesz. Kiemeli a nagyon fontos szerepet, amely a, az egészségügy helyzetének javításában a nem állami szereplők ide értve a vallási szereplők is képviselnek, including religious. Ez az a beillesztés, ami a módosító képviseli. Ezzel kapcsolatban tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. A 31-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 32-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as módosító, itt Külön szavazást kértek, Kaiser asszony? Nem. Tehát split vote-ról van szó. Részenkénti szavazás. Az első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a második részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. 34-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 35-ös módosító, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 36-os módosító, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom, Elfogadtuk. 37-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 39-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es módosító, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 44-es módosító, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 45-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 46-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 47-es, Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 48-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 50-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es módosító. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 56-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 58-as, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 59-es, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 60-as, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 61-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 62-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 63-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 64-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szabadott, lezárom. Elutasítva. 65-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 67-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig a preambulum pontokról szavazunk. Mindenki egyetért, hogy blogban szavazzunk a preambulum pontokról? Nem. Nos, akkor. Tehát a hetedik módosítóig Elnézést, inkább egyenként akkor szavazunk. Négyes. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A többiről lehet blogban? Rendben. Tehát blogban 5-től 9-esig szavazunk. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. A 25A módosítóról van szó, megnyitom a szavazást, mindenki szavazat, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A 26A idézetre vonatkozóan megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Most pedig magáról a jelentésről, a módosított jelentésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Köszönjük az előadónak a munkáját. Bonjour. Nous allons maintenant voter most pedig a Az Európai Parlament állásfoglalásáról fogunk szavazni, ami a Cancuni konferenciával kapcsolatos. Tehát a hatos módosítóra megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hetes módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Kilences módosító. Gerer úr. Csak azt szeretném elmondani, hogy a spanyol változatban, ebben a módosítóintóban az utolsó sorokban azt mondja, hogy amint az integrációs kérdésekről beépítettük az egy, fejlesztési együttműködésbe, holott itt inkább a környezetvédelmi dosszékról kellene beszélni, Úgyhogy ez egy nyelvi változtatás, amire szükség lenne. Elnök, rendben, köszönjük szépen. Figyelembe vesszük ezt az észrevételt. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, nem, nem működik. Akkor ismételten megnyitjuk. Tehát akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosító, elnézést. Hát a 15-ösnél részenkénti szavazás kell alkalmaznunk. Tehát az első részre megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 16-os módosítom, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 17-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 18-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a preamburum bekezdése következnek. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító részenként első rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást nem működik, rendben. Akkor újra kezdjük, remélem, hogy most fog működni. Tehát az ötös módosító első részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Most működik? Nem? Technikus nincsen? Jó, akkor Működik, mégiscsak működik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most következik az egyes módosító. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Szóbeli módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az egész ö, szövegről még szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor ezzel befejeztük a szavazást, az elektronikus szavazást, és visszatérünk ahhoz a ponthoz, ami a, még a szavazás előtt lett volna, csak nem tudtuk befejezni. Tehát a tízes napi rendi pontról van szó, a programozás demokratikus ellenőrzése a fejlesztésre vonatkozó jogszabályok szerint. és itten a programozási dokumentumok demokratikus ellenőrzésével kell foglalkoznunk. Ezek a félidős, a Mercosur, Brazília és az Andok közösségére vonatkozik. Megadom Görenc úrnak a szót, aki a D munkacsoport nevében elmondja, hogy hol tart ez a munka. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta a szót. Nem kívánok a lényeg tartalmi kérdésekről beszélni, hanem egy módosítást javasolok az ütemezéshez. Tehát először is jó lenne, hogyha a koordinátorokkal tartanánk egy megbeszélést erről a kérdésről. Mindenki egyet tud -e érteni ezzel, nevezetesen, hogy ezt a pontot először a koordinátorokkal vizsgáljuk meg. Gerero úr. Sí. No, no, no, no me opongo a que... Nincs ellenvetésem. Tehát ezt a kérdést megtárgyalhatjuk a koordinátorok ülésén is. De kérdésem, hogy a koordinátorok ülése után nem kerül -e ez vissza a D munkacsoporthoz? Hát, sokkal jobb, hogyha Görönsz úr kezében marad a dolog, mint hogyha először a koordinátorokhoz, majd a D munkacsoporthoz kerülne. Hát, hát de ahogy gondolják. Gressz, Oui, simplement. Gressz asszony, a szó, csak támogatnám Görenc úrnak az eljárását. ha, úgy látom, hogy nincsen ö, ellenvetés, hogy először a koordinátoroknál beszéljük meg ezt a kérdést. Akkor most Az egyéb napirendi pont következik. Nincsen egyéb felvetni való. Görenc úr szeretne szót kapni, tessék. Most azonnal a koordinátori ülés követően megtarthatnánk a koordinátori ülést, tehát sok időt, sok időt tudnánk nyerni nem tudom, hogy a koordinátorok egyetértenek ezzel, rendben vannak, akkor ezt fogjuk tenni. Mitchell urat pedig értesíteni kell. Akkor nincs más hátra, mint bejelenteni a következő ülések időpontját. Brüsszelben lesz itt, augusztus 31-én 14-től 15 óra 30-ig, Pakisztánról rendkívüli ülés lesz, és kérem, hogy mindenki jöjjön el, és hallgassa meg George Emma asszonyt,